Az elnök. So, die Sitzung ist eröffnet. Megnyitom az ülést. Jó napot kívánok, jó reggelt, kedves kollégák, kolléganők. Igen. Köszönöm szépen, ügyrendi kérdésem lenne. Ma 12 órakor meghívták hatodik Fülöp spanyol királyt itt a